Dear colleagues, uh, we will... Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Foglaljatok, foglaljanak helyet. Good morning, everybody. We will start with that. Elkezdjük a napirendünk tárgyalását. Ha mindenki egyetért ezzel. Most áttérek olasz nyelvre, és egyben a második napirendi pontra, ami a rend elfogadása. Nem az előző üléseink jegyzőkönyvének elfogadása, ez a harmadik pont. Van-e bárkinek megjegyzése ezekkel kapcsolatban? Ha nincs, akkor az első érdemi a renden a negyedik napirendi pont következik az elnök közleményei. Nincs semmi újdonság, amiről beszámolhatnék. Hogy is rátérhetünk az ötös pontra, pontosabban a hatos pontra, a szegénység, a nemek közötti egyenlőség szempontjai témára. Aréna asszony ennek az előadója. Elő fogja mindjárt adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyorsan szeretnék szólni már bemutattuk ezt a munkadokumentumot, és már voltak megjegyzések is, ma pedig ez a jelentés tervezet az árnyék jelentéstevők kezében van, akik a szegénység és a szakmai és a családi élet közti kapcsolat és, és egyensúly, és a szegénységet illetően a munkával is összehasonlítja, hiszen a nőkkel szemben van hátrányos megkülönböztetés a munkahelyen, de a fizetésekben elsősorban nincsen meg a fizetések egyenlősége. Aztán a nyugdíjak kérdése is, vannak megszakított karrierek, és a bizonytalan munkavállalás is ezeknek a nőknek számára, amikor foglalkoztatják őket. Bizonyos ajánlásokat megfogalmaztunk, néhány tengely körül. Az első az, hogy azonosítjuk, hogy a szegénységben ülő, élő nők helyzete eléggé furcsa, többet fizetnek bizonyos szolgáltatásakért, mint a jobb módban élő személyek. Tehát minél szegényebb valaki, annál drágábbak neki bizonyos szolgáltatások. A másik a nők szegénysége és a gyerekek szegénysége közötti kapcsolatot vizsgálja, és szeretnénk megoldásokat találni a nőknek és a gyerekek számára is, legalábbis ebből az ördögi körből kiléptetni őket. A harmadik kérdés a család és a rejtett szegénység kérdése. Amikor elfelejtjük a családot, akkor figyelmen kér, hagyjuk a, kívül hagyjuk a, a családon vagy házaspár, házasságon belüli szegénységét a nőknek. Aztán a gazdasági függős és a nők szemben, nőkkel szembeni erőszak kérdését is vizsgálják, vizsgáljuk, és a szegénység és a kizár, kirekesztés közti kérdést a gazdasági szegénység a szociális szegénységet is magával von, tehát hogy nem lehet bizonyos szolgáltatásokat, például kulturális szolgáltatásokat elérni. Tehát mindebben mindezzel foglalkozunk a jelentésben, és türelmetlenül várom a módosítókat, amelyeket a kollégák benyújtanak majd, hogy kiegészítsék ezeket a kérdéseket. Muchas gracias, eh, señora Arena. Ahora... Köszönöm szépen. Señor eh, Sebastián. Sebastián parancsolj. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretném megköszönni eh, eh, Mariának ezt a munkát, nagyon fontos látni azokat a összefüggéseket, amelyeket a nők szenvednek el, hiszen a nők azok, akik legtöbbet szenvednek. Bizonyos kérdések, például a megszorítások mennyiben befolyásolják a nők szegénységét a jelentéstevő már javasolt a megszorító intézkedések változtatásán. Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, de szerintem e, el kell ítélni világosan ezeket a e, az intézkedéseket, amelyeket a e, tagállamok és a bizottság elkövetett. A a jövedelmek csökkenése a következő kérdés, és úgy látjuk, hogy ebben a jelentésben ezt különösen jó helyen lehet taglalni. Végül pedig vannak olyan kérdések, amelyek nem jelennek meg a jelentésben, és pedig az éghajlatváltozás, hiszen a nők szenvednek ettől legtöbbet. Végül pedig a fejlesztés, és ez is az ENSZ jelentésben fordul elő, a fejlődő országokban a szegénységi ráta, amely a nőklé jelentkezik leginkább. Épp ezért a módosítóink ilyen értelemben lesznek megfogalmazva, és nem hiszem, hogy ne tudnánk megegyezni az előadóval, akinek újból köszönöm a munkát, ugyanis ez egy nagyon kiváló munka, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. árnyék jelentéstevője vagyok ennek a jelentésnek, véleménynek. Elolvastam ezt a tervezetet, amelyet Aréna asszony írt, és szeretném megköszönni neki ezt a munkát. Mint tudják, beszéltünk a nők és a férfiak közötti egyenlőségről, és a valóság más képet mutat. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy szeretnénk, hogy a fizetések egyenlőek legyenek a nemetek között, de nem csak ezt, hanem a, nem, a képviseletük a munkahelyeken, a nemzeti parlatokban, stb. egyenlőnek kellene, hogy legyen, és az erőszak kérdése is természetesen itt nagyon fontos. Szakmai életet illetően a nők valóban többször megszakítják a szakmai életeket, amelynek a következménye az, hogy a karrierjük nyilván nem úgy alakul, mint a férfiaké, a nyugdíjuk nem annyi lesz, e, mint a férfiaké. Ezt a jelentésben is megtaláljuk. Egyet értek az előadóval, hogy a nőknek nagyobb hozzáférést kellene biztosítani az oktatáshoz és gyermekgondozói szolgálatokhoz, azért, hogy a szakmai életüket jobban lehessen biztosítani. Nyilvánvalóan minden területen, így az oktatásban is a megkülönböztetéssel találkoznak. Hangsúlyozni szeretném az élethosszig tartó tanulást, mert ez a nőknek megfelelő képesítést biztosít arra, hogy magas szintű munkát tudjanak végedni. Ennek, ezen keresztül a munkaerőpiaci különbségeket is megszüntethetnénk. Ugyanakkor az EPP kétli, hogy bizonyos bekezdések, elsősorban a szubszidaritás elvével kapcsolatok, itt megfelelő helyek vannak-e, ugyanis ez nem tartozik az EU hatás körébe. Nyilvánvalóan a bevált gyakorlatokat megoszhatjuk egymással, de jogszabályt erről nem hozhatunk. El, az elkövetkező hezekben erről fogunk majd vitát foglal, folytatni. Végül pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy rengeteg jogszabály van, épp ezért e, inkább arra kellene gondolni, hogy ezeket megfelelően e, e, ültessük be a gyakorlatba. Mindig is ez a probléma. Tehát épp ezért szükség van a felülvizsgálatra, és a tagállamok munkájára. Én még egyszer szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a jelentést, vagy véleményt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a véleményt a jelentéstevőnek. Általánosságban azt hiszem, hogy a jóváhagyott dokumentumokat bele kellene venni, vagy jelentéseket be kellene ide vonni. A tagállamoktól azt kell követel, követelni, hogy világosan kövessék azt a politikát, amely a férfiak és nők közötti egyenlőséget biztosítja az emberek közötti egyenlőséget bele kell venni minden jelentésbe. Bizonyos bekezdésekben láthatjuk, hogy növelni kellene azt a költségvetési összeget, amelyet a nemek közötti egyenlőséget szolgálja. Szerintem nem erre van szükség, hanem olyan politikai megoldásokat kellene hozni, amely például a nők szegénységén javítana. Ugyanis nagyon sok tagállami költségvetésben vannak ilyen összegek, ugyanakkor ezeket a szakpolitikákat nem valósítják meg. és bizonyos szakpolitikáknak hatása van a nőkre, a gyerekekre, a kislányokra, stb. Tehát nagyon fontos, hogy megerősítsük ezt a fajta politikát. Az anyákkal kapcsolatos helyzetet, illetően teljes a padhelyzet, de szerintem erről azért beszélhetünk. És ezen kívül a rugalmas munkaidő kérdése fontos nem csak a nők számára, hanem a férfiak számára is, hiszen amikor gyerekeink vannak, akkor nyilván megnehezedik az életünk, de ez nem csak a nőket érinti, hanem a férfiakat is. A támogatjuk, hogy legyen egy minimális európai jövedelem, és az ALDE csoport, és én különösen támogatjuk ezt a gondolatot, és a szociális csomagot amelyet a bizottság számára is vizsgálat alá vetetnénk, a vizsgál, tehát hogy a bizottság is megvizsgálja, és a tízes bekezdésben a serdülő anyákról is van szó. Ez is egy olyan kérdés, amely az oktatáshoz visz bennünket vissza, ugyanis ezek a fiatal anyák nem részesülnek megfelelő oktatásban, tehát ez azt jelenti, hogy nem megfelelő az ő oktatásuk. Nyilvánvalóan egyik országról a másikra, vagy régióról a másikra különbözik az oktatásba kihulló fiatal anyáknak a száma, de épp ezért fontos lenne, hogy az oktatásba való beruházás ezt is figyelembe vegye. Szerintem a jelentés kiváló, benyújtuk majd a módosítókat abban az értelemben, amit mondtam. És Nevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a szegénység egyre inkább növekvő probléma, amely nem csak egy nemre vonatkozik. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a világ fejlett gazdaságában 20-25 százaléka a férfiaknak és a nőknek szegénységi küszöb alatt él, és szociális társadalmi kirekesztésben. És nagyon magas az egyszülős családoknak a száma, akik szintén a szegénységi küszöb alá kerülhetnek nem tehetjük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezek a családok elsősorban egyszülős vagy egyedülálló nők által irányított családok és hogyha e, még a gyerekeket is figyelembe vesszük, akik ezekben a családokban élnek, akkor ez a szám még magasabb. Nyilvánvalóan a gyerekek szenvednek a szülők szegénységétől, elhanyagolják akat, épp ezért az Európai Uniónak minden tőlük lehetőt meg kell tenni, hogy a szegénység áldozatainak a számát minél e, alacsonyabbra e, csökkentsék, hiszen a szegénység ez egy ördögi kör, de nyilvánvalóan, hogyha jó oktatásban részesült valaki és munkát talál, akkor ebből ki tud lépni. De nagyon sokszor az egyedülelő anyák, akik részmunkaitőt végeznek, vagy, dolgoznak, vagy pedig olyan munkát végeznek, amely nem igényel szakértelmet, akkor ez rámutat arra, hogy bizony nagyon hiányos a képzettségük ezeknek a nőknek. És akkor nekik nagyon nehéz megfelelő munkát találni. Tehát megfelelő alkalmat kell, esélyeket kell biztosítani a nőknek, hogy míg dolgoznak, addig oktatásban is részesülhessenek. Az Európai Unióban a felelősségünk, hogy míg a bizottságnak a munkája az irányelv átdolgozásában most folyik, akkor meg kell győzni őket arról, hogy a családi élet és a szakmai élet közötti egyensúlyt is keressék ebben az új irányelvben. Vannak rugalmas modellek, amelyek a munkaidő szervezését könnyebbé teszik, a legszegényebb európai családoknak gazdasági lehetőségeket kell biztosítani arra, hogy elérjék a szakmai célkitűzéseiket, de ugyanakkor ez ne legyen kárára a családi életnek. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőt, hogy hogy érti a szociálpolitikában az egyéni jogokat ez felveti bizonyos fogalmaknak a figyelembevételét, mert a jelenlegi például adórendszer az nem teszi lehetővé, hogy a nők rugalmasabban tudjanak munkát vállalni. Tehát szeretném, hogyha az előadó figyelembe venni az egyes háztartásokat, és a, az, hogy e, egyedülálló személy vezeti ezt a háztartót, vagy nem. Tehát ezt figyelembe kell venni, és minden szülőnek a pénzügyi helyzetét figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Nos, Először is én is szeretnék gratulálni a jelentéshez. Kiváló jelentés, három területtel foglalkozik, mélyrehatóban az egyik az oktatás kérdése, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos ez a, ez a terület a női szegénység orvoslása szempontjából egyrészt iskolai szinten, másrészt pedig a nemi szegregáció elkerülése érdekében függ, függ ez attól is, hogy milyen tantárgyakat tanítanak az iskolákban. Ez az ilyen tantárgyak követése, tanulása lehetőségeket nyit a nők számára a jövőben is. Nagyon fontosnak tartom az élethosszig tartó tanulást, illetve a nők azon lehetőségét, hogy átképzésben vegyenek részt, és oda kell figyelni arra is, hogy a nőknek egyéb feladataik is vannak, például a gyermekek, illetve az idősek ellátás. Aztán ott van a kiszolgáltatott, nem biztonságos munka kérdése, ugye ezzel is foglalkozik a jelentés, valamint az élet, illetve a munka, magánélet és munka egyensúlyának kialakításával is. Ezen kívül nagyobb mértékű védelmet kell biztosítani a kiszolgáltatott munkahelyen dolgozók számára. És végül a négyes bekezdés esetében némi tisztázásra van szükség. Gondolok itt a szociális egyenlőségi politikák kérdésére, konkrétan ezt megvizsgáljuk, megnézzük majd, de mindenképpen köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, kiváló munkát végezett. Köszönöm szépen. Most pedig az előadónak adom meg a szót, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdések hangzottak el, különösen az oktatáshoz való hozzáférés, illetve az élethosszig tartó tanulás valóban ezt előtérbe kell helyezni, és ez rendkívül fontos az integráció szempontjából is. Aztán Jordi kérdése az éghajlat változással kapcsolatos igazságszolgáltatás, illetve a fejlesztési támogatás. Nos, a jelentés az európai női szegénységgel foglalkozott, és és nem tért ki a nemzetközi aspektusra. Ez a jelentés, egy ilyen témájú jelentés sokkal ö, tágabb, mérehatóbb munkát vég, ö, tesz szükségessé. Tehát, hogyha mind ezek, ezt a területet is bevesszük a jelentésbe, akkor esetleg elvesztjük a határunkat, a határait ennek a jelentésnek, és ö, szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, itt, itt konkrétan az európai női szegénységgel foglalkoztunk. Aztán, ami az egyéni jogokat illeti. Nos, azt gondolom, hogy a jogok individualizációja felé kell elmozdulnunk. Ez azt jelenti, hogy ma némi szakadékot látunk a jogok összeállításában. Gondolok itt a karrierre, vannak olyan nők, akiknek eh, nem, nem sikerül létrehozni egy teljes karriert azért, mert mert eh, föleáldozzák a saját karrierüket a házastársuk teljes karrierje érdekében. És ez valóban ö, eh, szegénységhez vezethet hiszen akkor a, a nő nem jut hozzá a férjének a nyugdíjához, és hogyha, jelen, hogyha szegénységgel kell számolnunk, női szegénységgel, akkor, akkor ez a kérdés is fölmarad, fön, áll. Ez azt jelenti, hogy meg kell néznünk a jogok individualizációjának kérdését, meg kell nézni, hogy hogyan is állunk ehhez a kérdéshez jelenleg. Ez pedig azt jelenti, hogy azonosítani kell a helyzetet, kell vizsgálni a helyzetet a különböző országokban, meg kell nézni, hogy hogyan lehet nagyobb autonómiát biztosítani a nők számára a jogok területén, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy hol van szakadék bizonyos tagállamokban, és hogyan vált ez ki szegénységet. Aztán a mostani 60 évesek generációja számára nincs hozzáférés a munkaerőpiachoz, mert egy olyan modellben éltek, szociális modellben, amely ezt nem tette lehetővé, azonban nyugdíjhoz sincsen joguk, tehát nyugdíjhoz sem férnek hozzá az említett rendszer miatt. Bizonyos tagállamokban van egy kompenzációs rendszer, tehát hogyha nincs meg a minimális nyugdíjszint, akkor az állam ezt kiegészíti. Tehát vannak ilyen sémák, és meg kell nézni, hogy bizonyos tagállamokban milyen jó gyakorlat van érvényben, össze kell ezeket hasonlítani, megvizsgálni, hogy mit tehetünk. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam a jogok individualizációjának kérdésére, Claire kérdésére. Aztán vannak külön javaslatok a módosító javaslatokban, például a megszorító intézkedések hogyan érintették különösen a nőket, hiszen ők a közszolgáltatások fogyasztói, hogy úgy mondjam, és a megszorító intézkedések hogyan váltottak ki szegénységet ezen a területen. Valóban ezeket a kérdéseket is be lehet venni majd a jelentésbe. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem fogunk most új, újra nem fogjuk megnyitni a vitát. És bizonyára Aréna asszony rendelkezésre áll majd, és tovább lehet ezen a jelentésen dolgozni. Nézzük a következő napi rendi pontot. A nemek közötti egyenlőség Á nem, először is a határidő, bocsánat, mondja az elnök, február 23-a, délután 5 óra módosítók benyújtásának határideje. A fennbizottságban április 18-án szavazunk, és majd májusban kerül plenárisra ez a jelentés. És ezzel lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, ez pedig nem más, mint a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában. Linár asszony kapja meg a szót. Jó jelentést tevő Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok az tevők együttműködéséért, gyümölcsöző volt ez a munka, és stimuláló jellegű, hiszen nagyon elkötelezettek a nemek közötti egyenlőség érvényesítése iránt, nem csak a parlamentben, hanem más intézmények keretében is. Kilenc területen megállapodtunk, ebből a kettes és a hármas a nők szerepét hangsúlyozza a döntéshozatalai folyamatban. A kettes kompromisszum a, a nemek közötti egyenlőségi hálózatot szeretné megerősíteni, a négyes pedig ezt, ezeket az a vívmányokat szeretné bevinni a jogszabályokba, illetve a módosítókat megkapó bizottságok munkájába. Az ötös kompromisszum a költségvetési kérdésekre tér ki arra, hogy hogyan lehet a nemek közötti egyenlőséget biztosítani, illetve ezzel kapcsolatos javaslatokat tartalmaz. A hetes a nők képviseletét illeti, gondolok itt a képzés kérdésére is, a nyolcas konkrét eljárásokat kér, egy egy cselekvési terv létrehozását minden bizottságban, a kilences kompromisszum pedig hangsúlyozza, hogy mennyire fontos egy megfelelő nyomonkövető testület létrehozása, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a célkitűzéseket megvalósították. Jelenleg fragmentált a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, hiányzik az integrált megközelítés. Ez a jelentés, illetve a kompromisszumok létrehozásának célja az, hogy egy átfogóbb, hatékonyabb rendszert hozzon létre, és igazából azt mondhatom, hogy rendkívül büszke vagyunk az elmúlt hónapok közös munkájára, és valóban ismét szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben részt vett, a titkárságnak is. Ezért tisztelettel azt kérem, hogy támogassák a kompromisszumos módosítókat, hogy koherens, erős szöveget vihessünk a plenárisra. Köszönöm szépen. Köszönöm mondja az elnök. Köszönöm, Linár asszony. Ahogyan ön is tudja, holnap szavazunk majd a jelentésről. Ez pedig azt jelenti, hogy most meghallgatjuk a megjegyzéseket, hogyha valakinek van a jelentéssel kapcsolatban megjegyzése. A néppárt részére Pitikáján asszony kapja meg a szót először. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, rendkívül jó volt az együttműködés. Másrészt a benne szereplő, a munkában szereplő témák is rendkívül fontosak. A kompromisszum követi az eddigi parlamenti álláspontot. Először is szükség van a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, mind a döntéshozatalban, mint pedig a köztisztviselők esetében. Nagyon örülök annak, hogy együttműködhettünk, és konkrét fellépéseket vázoltunk föl. Szeretném hangsúlyozni a két legfontosabb gondolatot. Az egyik a hatástanulmány készítése, a jogalkotási eljárások keretében, illetve a parlamenti politikák eljárások keretében. Véleményem szerint támogatható egy ilyen kezdeményezés. Hiszen mm, fontos tudni, hogy amit nem látunk, amit nem tudunk, azzal kapcsolatban semmit nem is tehetünk. Ezért fontosnak tartom, hogy meglegyenek az információnk és meglegyenek a forrásaink. Aztán a néppárt részéről azt mondhatom, hogy egyetértünk a legfontosabb gondolatokkal. Bizonyos kérdésekben esetleg kérünk majd részenkénti szavazást, de ennek csak az lesz a célja, hogy a bizottságokon átnyúló munka folyjon, ezt szeretnénk hangsúlyozni, illetve lássuk pontosan, hogy mi, milyen témák tartoznak ehhez a területhez. Mindennyiunknak megvannak a politikai preferenciáink, például a körforgásos gazdaság, vagy az állatjólét kérdése. Lehet, hogy én például ezeket beletenném az adott jelentésbe, tehát minden egyes politikai frakciónak megvannak a maga prioritásai, és esetleg ezt be lehet hozni a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének jelentésébe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ward asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon fontos jelentésről van szó, izgalmas jelentés. Kiváló volt az együttműködés a különböző jelentéstevők között, úgyhogy ezért köszönettel tartozom. Illetve köszönöm a titkárságnak is a segítőkészségüket. Szerintem nagyon jó a szöveg, nagyon jó konkrét fellépéseket vázol. Itt a parlamentben nem működik megfelelően a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, és remélem, hogy valóban a napi munkánkban változást hoz majd ez a jelentés. Számomra fontos volt a képzés, a staff számára, illetve a képviselők számára is, Fontos az is, hogy a képzések értékesebbek legyenek. Mindig szem előtt kell tartani az általunk foglalkoztatottak fejlesztését, képzését, azt, hogy hogyan lehet számukra megfelelő képzést biztosítani, illetve megfelelő személyes fejlődést biztosítani. Fontosnak tartom, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesüljön a szakbizottságok munkájában. Például a Trump bizottság eléggé jeleskedett ebben a témában, vannak azonban más bizottságok, amelyek nem. Úgyhogy itt a jó gyakorlatot el lehetne, lehetne terjeszteni. Ugyanígy a tanács és a bizottság esetében is fontosnak tartom a közös munkát, illetve a jó gyakorlat megosztását az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között hangsúlyozni kell, hogy minden nemi identitást figyelembe kell venni, hiszen ebben a szakbizottságban néha emlékszünk arra, hogy a női jogokat próbáljuk előre mozdítani, de elfelejtjük azt, hogy a nemek közötti egyenlőség bizottsága is vagyunk, tehát emellett kardoskodtam a megbeszélések során. A Maria Arena jelentése kapcsán mondanám a következőket. Emelkednek a lakásárak, és ezzel kapcsolatban is született egy jelentés, kiderült az, hogy a szegénység esedék. Ezeket a dolgokat mind össze kell kapcsolnunk, tisztelt képviselőtársak, meg kell nézni, hogy a nemek hogyan érvényesülnek, hogyan, hogyan ítéljük meg a nemek szerepét, és nagyon fontos, hogy az egyenlőséget biztosítsuk itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Válna asszony kapja meg a szót. Ja, és most is Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt az első egyeztetést Inászonynak kiváló a jelentés, amely a problémákat nagyon pontosan ö, definiálja és az intézkedéseket is, ezt sokan elmondták már. Köszönöm a konstruktív együttműködést, a jó kompromisszumot. Úgyhogy várom már a kompromisszumokról való szavazást, és köszönöm, hogy nyitottak voltak, vagy nyitott volt a mi javaslatunkkal szemben, amely a gender mainstreamingre vonatkozott, ez számunkra nagyon fontos volt, hogy ez kötelező legyen. A többi bizottság számára ez egy kényes pont. Holnap egy szóbeli módosítót fogunk benyújtani, és majd meglátjuk, hogy hogy megy át. Ha igen, akkor az nagyszerű eredmény lenne. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most akkor Ferenc asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm az előadónak. Ez egy nagyon fontos jelentés a bizottságunk munkájában, mérföldkő, illetve a parlament gender mainstreaming politikája szempontjából is. Köszönöm szépen az előadónak, az árnyék előadóknak, és mindazoknak, akik hozzájárultak Egyébként az összesd elképzeléseihez is nagyon közel áll, amit leírtunk, tehát különösen is örülünk ennek. És a jelentésben hivatkozás történik az LGBT identitásúakra, és azt hiszem, hogy ö, itt el kell mondani, hogy Olaszországban éppen egy reform zajlik, amely az életközösségek egy új típusának elismerésére irányul, úgyhogy ez nagy segítség számunkra. Ami a társelnökséget illeti, a paritatív, vagy a hát paritásos demokráciákban nagyon fontos és egy parlamentben pedig különösen fontos, hogy ez érvényesüljön. Meggyőződésem, hogy a demokrácia egyik alapfeltétele. Egyébként a kompromisszumos módosítót ö, mi is magunkének érezzük. De itt a gender mainstreaming, a bizottsági munka ö, szempontjából új aspektust kapott. Köszönöm. Most Vinyecka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is utalnék az Európai Parlament legutóbbi vitájára a nők elleni erőszakról. A vita során az volt a benyomásom, hogy kijelentésemet kicsit cenzúrázzák itt a bizottsági kollégák. Szeretném, hogyha kölcsönösen respektálnánk egymást, és úgy járnánk el, hogy mindenki ezt érezze is, mert most ebben a témában is a frakció egy kicsit más álláspontot képvisel. Remélem, hogy később emiatt nem kapunk támadásokat. A jelentés tervezet leszögezi, hogy a gender mainstreaming nem önmagáért való cél, és éppen ezért egyes javaslatok itt szerintem félrecsúsztak. A gender mainstreaming szerintem legalábbis nem számosítható dolog, nem számosítható cél. És ami pedig különösen meglepett minket, az az a javaslat, amely szavazás nélkül ment ki a bizottságunktól más bizottságok felé, hogy ők ezt a szövegváltozatot vegyék át automatikusan. Nem tudok abba belemenni, hogy csak egy világnézet lehetséges. Ez a kommunizmusban, a reál szocializmusban volt divat, manapság tudtommal már nem. Az adatok felsor, felsorakoztatása is nagyon szelektív volt, és amilyen adatok alapján a gender mainstreaminget kívánják érvényesíteni, az nálunk nem talál pozitív fogadtatásra. elmondanám továbbá, hogy a, az elemzésünk kimutatta, hogy nincs összefüggés a nők elnökségekben való részvételi aránya és a munka hatékonysága között. Az MV bizottságot elfeminizálták, kb. 50%-a a tagoknak nő volt. 39 jelentést fogadott el az NV bizottság, de csak háromban szerepelt a nők jogi helyzete valamilyen módon említés formájában. És csak egy előadó volt nő, és egyben a mi bizottságunkhoz is tartozó. Ez a jelentés tervezet az Európai Parlament gender mainstreamingéről szól, de ha körbenézünk, akkor bizottságunkban csak 8 férfi van és 66 nő. A mi bizottságunkban senki nem ö, erőlteti a paritásos képviseletet. Ö, és hát eleve, ugye itt is látható, hogy nem a paritás, hanem az érdeklődés és a hozzáértés hozza ide az embereket. Szerintem a mi bizottságunk a valós problémáktól elszakadva csak ugyanazt hangoztatja mindig. Az egyetlen frakció, ahol a nők helyzete vagy egyetlen hely, ahol a nők helyzete javul, az kizárólag a mi bizottságunkban van így. Köszönöm szépen! A bizottságunkban és a parlament egészében az tény, hogy sokféle vélemény létezik és létezhet. Vannak politikai véleménykülönbségek, ez a demokrácia része Azért vagyunk itt, mindenki elmondhatja a véleményét, és utána többségi döntések születnek. Szabudi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Közvetlenül az előttem felszólaló után nehéz beszélni, de beszéljünk most a konkrétumokról, az 5-ös, 6-os pontokról, amelyek üdvözlik, hogy a gender budgetingre vonatkozó módosítókat elfogadták, és az a lényege a módosítóknak is, hogy a gyakorlati intézkedések működhessenek. Ezért fontos a gender budgeting, és ez egy nagyon gyakorlatias eredmény, amit ezzel elérünk. Köszönöm szépen, most hetesszön kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nem akartam felszólalni, de mivel 12 éve vagyok itt az Európai Parlamentben, és láttam hogy hogyan fejlődik vagy nem fejlődik a nemek közötti egyenlőség ügye, azért azt le kell szögezni, hogy egyre több nő van a vezető posztokon. És az, amiről most beszélünk, az minden bizottság, minden jellegű munkáját érinti. Éppen ezért felelős dolog, amit csinálunk és szükséges, hogy folyamatosan verjük a dobot az egyenlőség érdekében, mert még nem valósult meg. Történtek előrelépések, de messze vagyunk attól, hogy megvalósult volna az egyenlőség. A frakciókon átívelő módon szerencsére van azért minden frakcióban, minden bizottságban olyan ember, aki ezt az ügyet képviseli, de a legnagyobb eredmény az lenne, hogyha ezek mind férfiak lennének, mert tényleg ez valóban nevetséges valahol, hogy csak a nők beszélnek mindig a női jogokról. Nézzünk körbe, hány férfi kollégánk van itt. És hogyha érdemi eredményeket akarunk elérni, akkor a férfiakat kell meggyőzni arról, hogy aktívan támogassák a nemek közötti egyenlőség ügyét, nagyon lassan halad előre a folyamat. Köszönöm szépen. Angelika, minek kapja most meg a szót. Köszönöm szépen. Még egyszer megköszönöm a támogatást, a kedves szavakat, és remélem, hogy holnap a szavazáskor is ugyanez az arány fog majd megmutatkozni. Köszönöm szépen, akkor ezt a pontot lezárjuk, rátérünk a nyolcas napi rendi pontra, és meg is adom a szót azonnal Sajtova asszonynak foglalkoztatás és egyenlő mód témában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Beszeretném mutatni a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános keretek tanács irányelv kapcsán amelyben azt hangsúlyozom, hogy Európában a nők még mindig diszkriminációnak vannak kitéve a munkaerőpiacon, pedig, illetve hát, mivel ők azok továbbra is, akik elsősorban a gyerekekért, a háztartásért felelősek. Ezek a háztartási családból fakadó kötelezettségek nyilván hatással vannak a karrierjükre, negatívan befolyásolják foglalkoztathatóságukat, és pénzügyi körülményeiket. Az EU tagállamok többnyire átültették az irányelveket a nemzeti jogalkotásba, de a jogalkotás önmagában még nem elég az egyenlőség megvalósításához. És ráadásul problémák vannak a definíciókkal, az adatgyűjtéssel, és nem kielégítő a nők tudatossága sem a jogaik vonatkozásában. A tagállamok ugyan hangsúlyozzák a nemek egyenlőségét, és vannak is bizonyos mechanizmusok, amelyek a súlyos diszkriminációk esetén beindíthatók, de az egyenlő elbánásról még nem beszélhetünk, továbbra is nagy a jövedelmi szakadék a férfiak és nők között. Várom az együttműködést az árnyék előadókkal, és remélem támogatni tudom majd a módosítókat. Most Evelyn Regnernek adok szót. Köszönöm szépen. Örülök, hogy megszületett ez a szöveg, kiváló volt az eddigi munka és leszeretném szögezni, hogy a tagállami végrehajtással van főleg probléma, illetve a többszörös megkülönböztetéssel, és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 2006-os irányelv végrehajtásával különösképpen. konkrétan Zabarszka asszony jelentése is már egyszer megfogalmazta, hogy milyen végrehajtási problémák vannak. Mindig elindul egy új kezdeményezés, de aztán azt látjuk, hogy a korábbi kezdeményezése konkrét végrehajtása területén óriási elmaradások mutatkoznak, és a gender budgeting végül is mindenhova be kéne, hogy folyjon, mint horizontális szempont, de ez sincs így. Ha ezeket a konkrét példákat látjuk, ahol a gender budgetingnek konkrét pozitív hatása volt a gazdasági válság kapcsán, vagy a, a, a rövidtávú munkavégzés flexibilitása megteremtése kapcsán 2008-9-10-ben, akkor azt látjuk, hogy ezek az intézkedések a férfiaknak is előnyesek voltak, és a válság negatív hatásait pufferelték. De ezek a hatások még jelenleg is köztünk vannak, és hogyha ezt megfelelő gender budgetinggel ellensúlyozzuk, akkor tovább enyhíthetők. Ez lenne tehát az üzenetem, és azt én is leszeretném szögezni, hogy magukkal a jogszabályokkal nem lehet az egyenlőséget megteremteni, mindig politikai intézkedésekkel, hogy kiegészítsék a jogiakat. Ez világos. Ilyen értelemben tudok együttműködni a jövőben is az előadóval. Nincsen több felszólalási igény. Úgy volt, hogy a bizottság és az Ample bizottság is megszólal, de nem látom őket, úgyhogy így akkor nem tudjuk meghallgatni őket. A módosítók benyújtási határideje február 23-a 17 óra. Most rátérünk a következő napi rendi pontra. Tanulmány a politikai pártok és független jelöltek közt a nemek arányára vonatkozóan. 2014-re vonatkozik a tanulmány hallgassuk meg a téma szakértőjét. Azt hiszem, hogy a műszaki körülmények megvannak, és akkor öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy erről a tanulmányról beszélhetek, amelyet ez a szakbizottság rendelt meg arra kértek bennünket, hogy vizsgáljuk meg, hogy miért van kevesebb női parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, mint férfi, különösen a legutóbbi választást figyelembe véve. Tehát akkor megnéztük a frakciókat és a független jelen, jelölteknek a kérdését az Európai Parlament nemek közötti egyensúlyának a tükrében és Londonban végeztük ezt a kutatást. Arra kértek bennünket, hogy továbbfejlesszük a tanulmánynak a célját. Megpróbáltuk megérteni, hogy miért van kevesebb női parlamenti képviselő, mint férfi. És különböző, különböző választási rendszereket is átnéztük a különböző tagállamokban, és hogy mennyire valószínű, hogy nőt választanak meg. Aztán a kvótákat hogyan használják, és hogyan illeszkednek ezekbe a szélesebb körű választási keretbe. Tehát milyen körülményekben dolgoznak, vagy lesznek jelöltek. Aztán megpróbáltuk megnézni, hogy a pártok viselkedésre milyen hatással vannak a kvóták és a pártok politikáira. És ezen kívül, hogy miben hisz a jelölt, és ennek milyen hatása van rá. Ezen kívül megpróbáltuk megérteni, hogy a kereslet, kínálat mennyire befolyásolja azt, hogy női európai parlamenti képviselő lesz-e és milyen ez az ez iránti igény. Gyorsan akkor nézzük, hogy mit is csináltunk. Először is átnéztük az irodalmat, a kereslet kínálattal kapcsolatban, tehát hogy mennyire akarják, hogy nők képviselők legyenek, és aztán mit tettek. Aztán minőségi, tehát kvalitatív kutatást végeztünk kilenc tagállammal, mind a képviselők, mind a női szervezetek, politikai szervezetek között. Tehát, hogy hogyan választják ki a jelölteket a különböző tagállamokban, és magukat a képviselőket. Ez egy nagyon eredeti kutatás, és mennyiségi elemzést is végeztünk, megvizsgáltuk a hatalmas adatállományból, a női jelöltekkel kapcsolatos adatállományból, hogy milyen országból származtak ezek a jelöltek, milyen párthoz tartoznak, egy, hogy nyitott vagy zárt rendszerről van szó a választásokat illetően megnéztük, ahogy nem szerint mennyire választják őket, és a többi. Megpróbáltunk olyan elemzéseket végezni, ami statisztikai adatokat adtak, tehát hogy hány női jelölt lett sikeres, milyen fajta választási rendszer volt, aztán kiszámoltuk annak a valószínűségét, hogy egy megválasztanak egy jeleltet, tehát hogyha férfi, akkor mennyire valószínű, hogy megválasztják, és hogyha nő, akkor mennyire, attól függően, hogy milyen a rendszer. Áttekintem, nyilván ismerik ezt az ábrát, mert eh, az eredményeket a választások végén láthatták. Láthatjuk, hogy csak két százalékban növekedett a női jelöltek száma, hát ez nagy csalódás. Aztán azt láttuk, hogy a balos ö, eh, frakciók azok magasabb arányban jelöltek nőket, és ö, eh, a balok, a szocialisták a legmagasabb számot produkálták, és a konzervatívok a legalacsonyabbak. Ezt látják ezen az ábrán. Tehát itt tagállamokra lebontva látják a képviselők száz, százalékát 2014-ig. Ez pedig frakcióként százalékban megint csak Az irodalomban azt láttuk, hogy miért, tehát vizsgálják azt az irodalomban, hogy miért van kevesebb nő jelölt, mint férfi, és ebből csemegéztem. Európai szinten nincs, nem látunk kótákat, vagy más pozitív intézkedést, hogy a nemek közötti egyensúlyt inkább biztosítsák hanem inkább a keresletről és a kínálatról beszélnek, hogy mik, milyen tényezők befolyásolják ezt a keresletet vagy kínálatot. A e, kínálatot illetően a például számít, hogy hány női jelölt van, Például azért van kevesebb, mert hogy nincsen olyan modell, amely alapján inkább nőt választanák, elsősorban, hogy férfi áltak, férfiak által dominált kultúráról van szó, és a többi, tehát ez mind befolyásolja azt, hogy most mennyi női jelölt van. A keresleti oldalot, illet, oldalt illetően a zárt listás rendszerekben a partoknak maguknak kell készen állni arra, hogy a nőket felveszik a listára, és ezen kívül a listán első, az elsők között kell a nőket szerepeltetni. Aztán a nőknek közvetlenül kell a szavazókhoz fordulni, hogy mandátumot kapjanak, és attól függ, hogy mennyire fogják ezt megtenni, hogy milyen hagyományos női nézet, már hogy a nőket milyen hagyományos módon tekintik. Tehát ezeket az érveket találtuk az irodalomban. Nem akarok most minden sort ismertetni ebből a diából. Ez volt az első adat rész a deskriptív elemzés eredményeként. A jobboldali oszlopban azt a, valószínűséget vizsgáljuk, hogy a 2014-es választásra mennyire valószínű, hogy nő vagy férfi kerül a jelöltek listájára. Hogyha magasabb, mint egy, akkor az férfi, ha alacsonyabb, akkor az nő. Tehát itt vizsgáltuk a zárt vagy a nyílt rendszert, vagy a kettőnek a keverését, vagy hogy milyen fajta kvótak, kvóták voltak. Például az, hogy, hogy a listára a férfiakat és nőket egymás után rakták, tehát mindig váltogatták őket, ezt hívják a zippingnek, vagy milyen arányokról volt szó. Tehát különböző módokon tekinthettük ezeket itt összefoglalom, hogy mit is értettünk az alatt. Egészében véve jótékony hatással volt a kóták használata a nők megválasztására. Nagyon sok változó van persze, vagy különböző változatok vannak a különböző tagállamokban. Ahol használtak kvótákat, az jótékony hatással volt arra, hogy a nőket meg megválasszák. Aztán negatív hatása is voltak a kvótáknak, hogyha már jelöltek voltak a nők. A zárt listás rendszereket használó országokban a nők nagyobb valószínűséggel lettek megválasztva, például Szlovákiában még akkor is, hogyha a jelöltek száma az, női jelöltek száma az alacsony volt. Ez pedig azt mutatja, hogy a zárt rendszerekben a pártok inkább előre tolják a nőket, női jelölteket, és hogyha kevesebb nő, és az eredmény az, hogyha kevesebb nő van a listán, akkor nyilván végül is kevesebbet fognak megválasztani. Aztán megvizsgáltuk azokat az e, országokat, ahol épp olyan esélye volt a e, nőknek, mint a férfiaknak, ez az árcrendszerben, és érdekes módon e, több nő volt valószínű, több nőnek volt valószínű a megválasztása, mint férfinak. Ez ezt azzal az érvel támasztottuk alá, hogy a, hogy úgy látják ezekben az országban, hogy lehet, hogy a nők nem annyira népszerűek a szavazók körében, és hogy a nőknek nincsen elegendő tapasztalata, épp ezért nem annyira megfelelőek a, erre a posztra, és nem választják meg őket. De ezekben az országban azt láttuk, hogy ha egyáltalán ajánlják ezeket a nőket, rajta vannak a listákon, akkor valószínűleg épp annyira képesek, mint a férfiak ennek a posztnak a betertésére. A nők esélyét jótékonyan befolyásolják bizonyos dolgok, de hogyha nincsen kvóta, akkor a nők megválasztása sokkal kevésbé valószínű, mint a férfiaké. Aztán a nyílt rendszerekben nagyobb esélyei vannak a nőknek, Korábban is ez volt, de most sok, még sokkal nagyobb az esélyük, mert a nők népszerűek a szavazók körében. Aztán regressziós elemzést is követ, végeztünk, hogy milyen más tényezők is befolyásolják az esélyét a női jelölteknek a megválasztásra. Figyelembe vettünk több dolgot, a már meglévő változók mellett. Tehát, hogy, hogy a listán hol állnak a nők, és az milyen hatással van a megválasztásukra. És ennek az elemzésnek az eredménye azt mutatta, hogy a nyílt rendszerekben pozitívan tekintik a nőket, hiszen és akkor, és akkor ez nyilvánvalóan növeli a választási esélyeiket. az nyílt és zárt rendszereknek az összekapcsolása az nagyobb esélyeket jelent. A nyílt listás rendszerekben a regressziós elemzés azt mutatta, hogy a nőknek nagyobb esélye volt a megválasztásra, de ennek a tanulsága az, hogy hogyha ha a hogyha a szavazókat megkérdezték a női jelöltekről, akkor azok valószínűbb, hogy a nőket választják, és az egyes nőknek nagyobb az esélye így a megválasztásra, mint a férfiaké. Ez azt sugalja, hogy a zárt rendszerekben a nők megválasztásának az esélye nagyobb, mint a férfiak. És egy nagyon fontos következtetése ennek a kutatása az, hogy a kevesebb parlamenti képviselőnő megválasztásának egyik oka az, hogy már eleve a listákon kevesebb nő szerepelt. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy több női parlamenti képviselő legyen, akkor már a listákon több nőnek kell szerepelnie. És összefoglalnám most ezt a, az eset tanulmányt. Kilenc tagállamban vizsgáltuk, és a pártképviselők és nők, női szervezeteket is megkérdeztünk. A pozitív lépések, mint a kvóták és a többi, azok segítenek a nők megválasztását, de a kvóta ellen szólhat, az, hogyha a megválasztás az csak az érdemek, csak az érdemeken alapul. De, a, de, mint mondtam, a pozitív lépések, mint a kvóták, stb. azok segítenek. De ugyanakkor a konzervatív és a jobboldali pártok között is láttuk azt az szándékot, hogy a nők a nemek közötti egyensúlyon javítsanak és ezért pozitív intézkedéseket bevezetnének, mint a kóták. Aztán a pártlisták összeállítását illetően használnak bizonyos pártok kótákat, mások nem. Bizonyos országokban jogilag több esélye van egy nőnek, mint egy férfinak, és akkor nincs szükség a kvótára. Aztán a törvényes kvóták esetében néhol kötelezik a párti listákon hogy legyenek nemi kvóták. De a pártok általában a minimális követelményeket akarják teljesíteni, mert nem igazán, úgy látják, hogy nem igazán segít a nemek közötti egyensúlyon. A stratégiáknak a hatékonysága attól függ, hogy milyen a választási rendszer egy bizonyos országban. Épp ezért nagyon nehéz volt következtetéseket levonni ezekről az országban, hiszen egy olyan megoldás van, amit mindenkinek kell a nemek közötti egyensúly elérésére alkalmazni. De mégiscsak találtunk olyan érveket, amelyek a kvóták mellett szólnak. Nagyon sok válaszadó a női eh, és a civil szervezetektől és bizonyos politikai pártoktól, eh, amelyek eh, jelölt listát állítottak el össze, azt mutatták, hogy a zárt listás rendszerekben csak ez a zipping, tehát a nők és a férfiak egymás utáni sorozatos helyezése az egyetlen lehetőség, hogy a nők esélyeit növeljék. Aztán a ne, azt láttuk, hogy a nőknek a más rendszerekben sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, hogy elnyerjék a választóknak a kegyeit. Például kellenek a helyi pártoknak a segítsége, vagy a pénzügyi források, az időnek a korlátozása a kampányt illetően, stb. és a női jeleltek arról is beszéltek, hogy hogy tudnak a választások során a családi problémákkal megküzdeni, míg ez a férfiaknél fel sem merült. Aztán a, azok a jelöltek, akiket újra akarnak választani, a, és, de a listák e, elején szerepelnek, azoknak is megvál, megvizsgáltuk az esélyeit. Köszönöm. Thank you. you have... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prezentációt. Nagyon érdekes volt és kiúzanító. Szeretnék gyorsan végig menni az országok, kiválasztott országok prezentációján. A Európai Unió szinten kampányolunk a nemek közötti egyenlőségére. Amikor ezt olvassuk, és ezt gyorsan átfutottam, akkor ez még inkább rávilágít az önprezentációjának igazságára. A kérdésem tehát a következő. Mindenütt azt látjuk, hogy ennek a témának a láthatósága nagyon alacsony szintű, vagy egyáltalán nem létezik. E, kérdésem tehát, hogy mit javasol? A nemzeti politikai tevékenységünk e, keretében kellene a számokat emelni, vagy mi a javaslata, kérem, egy kis elemzést adna. Válasz? Igen, valóban a láthatóság a pán-európai szinten nagyon alacsony, azt mondhatjuk. Az 50-50, a 50-50 kampánynak volt némi láthatósága, de igazából igazából a politikai pártok munkamódszerén ez sem változtatott. Elképzelhető, hogy Európai Uniós szinten, illetve potenciálisan esetleg frakció szinten nemzeti pártokat arra lehetne ösztönözni, hogy egy kicsit jobban gondolkozzanak el azon, milyen intézkedésekkel lehetne a nemek közötti egyenlőséget jobban érvényesíteni, de természetesen nemzeti szinten történnek döntések, illetve párt szinten nagyon nehéz befolyásolni a pártokat. Hiszen igazából nincsen módunk arra, hogy hassunk rájuk. Ezért a javaslatunk a következő. Az európai politikai frakciókon keresztül megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lehetne befolyásolni a nemzeti pártok munkáját. A 50-50 kampány esetében nagyon szűkösek voltak a források, és ezért kevés eredményt tudott elérni. Például a médiában nagyon nehéz volt megjelenésre szert tenni. Ez azt jelenti, hogy nagyon korai szakaszban kell elkezdeni ennek a kampánynak a munkáját, még mielőtt, még mielőtt a választásokra sor kerülne, vagy a választások láthatóvá válnának. Merjen? Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit meghallgattunk, és igazából nagyon sok minden elgondolkodtató benne. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kicsit tovább lépni. Rengeteg munkát végeztek itt az elmúlt években, tehát tudjuk, hogy milyen, mik az érvek, egy dolog nagyon egyértelmű nemzeti szinten, minél fontosabbnak látják az intézményt, annál kevesebb nőt választanak be ebbe az intézménybe. Ez egy érdekes jelenség. Itt az Európai Parlamentben a nők 35%-ban képviseltetik magukat, még nemzeti parlamentekben esetleg magasabb számot érnek el. A Nagy Egyesült Királyságban ez kb. 20 os Nem tudom, hogy egy ilyen korrelációt, egy ilyen kapcsolatot önök is felfedeztek-e, hiszen azt hiszem, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan próbálunk megbirgózni ezzel a kérdéssel. Nagy-Britanniában elég nagy ami számú arányaiban nagy, nagy a nők száma, a női képviselők száma. Nem tudom, hogy ugyanez a helyzet máshol. Szerintem nagyon fontos lenne ezt is pontosan látni. Válasz? Igen, valóban. Nem annyira ö, von, nagy a vonzereje az Európai Parlamentnek, mint a nemzeti parlamenteknek, kivéve Máltát, ahol az Európai Parlamenti pozíció bizony nagyon vonzónak bizonyult, és bár kevésebb helyet kap Málta, mégis elég nagy arányban képviseltetik magukat a nők. Az Európai Parlament belépési küszöbe valóban alacsonyabbnak bizonyul. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez mit jelent, vagy hogyan lehetne könnyíteni a helyzeten, vagy hogyan látjuk azt, hogy melyik a fontos intézmény, Na hát ez már egy külön téma szerintem. Claire Moody. Igen, köszönöm szépen. Még egy munkáspárti politikus. Ahogyan Mary is elmondta, valóban közel áll a szívünkhöz ez a téma hiszen a munkáspárt részéről azt mondhatjuk, hogy kb. 50%-ban képviseltetik magukat a nők, illetve az Egyesült Királyságban más választási testületekben is ezt látjuk. Igazából még nem volt időm elolvasni a dokumentumot, de köszönöm szépen, hogy ezt bemutatta, mert tanulmányozni fogom. Az elvégzett munka fényében Nem tudom, hogy megnézte-e, hogy az egyes országokban a választás kampány hogyan alakul, a, hogyan alakul ez összevetve nemzeti, illetve regionális szinten. A második gondolat, ami a 50-50 kampányt illeti, valóban egyetértek önnel a korai fellépés fontosságában, hiszen ez az egyik oka annak, hogy ilyen sokan vagyunk nők a munkáspárt részéről, ugye 50%-ban vagyunk itt nők. Ennek az egyik oka nem csak az, hogy volt ez az úgynevezett zipping rendszer, ez már életben volt, hanem, hanem hanem fontos volt az is, hogy hány ember kerül be, hiszen remek az, ha az ember a második, de ha csak egy, egy kerül be, akkor az teljesen felesleges. Valóban a korai fellépés nagyon fontos, nagyon fontos a megfelelő ö, strukturális keret is. Válasz. Igen, hogyha most az Egyesült Királyságra gondolunk, akkor elmondták nekünk, hogy egy-egy képviselőnek mind kell keresztül mennie ahhoz, hogy megválasszák, hát bizony ez elég nehéz, elég kemény dió. A nemzeti politikában bizony megvannak ennek a gátjai, nagyon sok időt, nagyon sok pénzt követel egy-egy kampány, és a végén az embernek esélye sincs arra, hogy megválasszák. Úgyhogy elég nehéz, nehéz dió ez valóban. Igen, a nemzeti szinten nem foglalkoztunk, tehát nem hasonlítottuk össze a nemzeti politikusok arányát, de egyetértek Hannibal asszonynal. Nagyobb arányban vannak az Európai Parlamentben nők, mint a nemzeti parlamentekben. Elnök, Zvotova asszony. Köszönöm szépen a prezentációt, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogy nagyon jól értjük, azt, hogy az államnak milyen szerepe van a választások esetében, abban, hogy a nők milyen sikereket érnek el. Ez a rendszer szerintem nem igazán fenntartható, hosszú távon nem működik. Támogatom a nők szerepvállalását a politikában. Létre is hoztam egy női mozgalmat. A politikában való részvétel támogatásában. Nem támogatom azonban a kvótát, ezt nem kell törvénybe iktatni, de a belső kvóták már más képet mutatnak. Még én sem tudtam megvizsgálni az önök kutatását, nem néztem azt meg, de azt hiszem, hogy különbséget kell tenni a törvényben megfogalmazott kvóta és a belső kvóta között, a pártpolitikai kvóták között. Például azt hiszem Szlovákiában vannak belső kvóták a pártpolitikában, és szerintem a természetes reakció az, hogy a párt látja, hogy a választók számára nagyon is érdekes az, hogyha a fiatalok és nők részt vesznek a politikában. Ez azt jelenti, hogy a pártpolitikában kellene föllendíteni a nők szerepvállalását. Ez a saját személyes véleményem. Köszönöm szépen. Okay. I'm not sure I got all of that. Nos, nem, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan értettem, hogy mit akarsz mondani. Nem tudom, hogy akarja-e, hogy reagáljak a legális, illetve a pártkótával kapcsolatos megjegyzésére. Igen, rendben. Nos, ezt megvizsgáltuk. Megvizsgáltuk ezt a kérdést, azonban nem igazán látunk különbséget, illetve nem igazán láttuk, hogy ez hogy, hogyan hozhat előnyt a nők számára hogyha a pártok nem elkötelezettek a nemi kvóták mellett, illetve rákényszerítjük őket a kvóták érvényesítésére, akkor lehet, hogy itt a minimális, szükséges minimális szintet fogják érvényesíteni, és ezt a minimál, minimumot igazából öm, valóban visszaszorítják, tehát még vissza is üthetnek az ilyen kvóták. A kvóta mindenképpen csak kvóta, tehát mind a két szinten mind a két szinten ugyanazt az eredményt érje. Nem tudom, hogy sikerült-e válaszolni a kérdésemre. Elnök, köszönöm szépen. Én is megfogalmaznék kettő kérdést. Először is a belső kóta, illetve a jogi kóták kérdése. A jelöltek milyen portfóliót mutatnak? Néha a párt nem támogatja azt a nőt, aki a listán szerepel. Nem tudom, hogy van-e van-e erre vonatkozó van -e erre vonatkozó tanulmányok? Hogyan alakul például a globális lista? Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen, milyen ö, valószínűséggel választanak meg egy nőt, tehát mondjuk egy globális lista esetében, ott van-e az egalitás kérdése, vannak-e olyan pártok, amelyek inkább meggyőződtek arról, hogy az egyenlőséget kell érvényesíteni, és ez hogyan alakul a listák esetében? Aztán a másik kérdésem, megvizsgálták-e a 2009-ben meg, megválasztott nők újraválasztásának lehetőségét 2014-ben. Tehát növeli-e a megválasztás lehetőségét, valószínűségét az, hogyha már az ember benne van, tehát már az ember kapott egy mandátumot. Hogyan alakul ez a nők esetében? Válasz. Nos, hogy, a, hogy egy nő része a pártmechanizmusnak, és ez segít -e, vagy sem, nos, ezt elég nehéz minősíteni, de megvizsgáltuk a listákat, a listás pozíciókat, és természetesen, hogyha valakit előtérbe helyeznek, akkor, akkor ugye lista elejére kerül. És ennek nagyon nagy hatása van az adott jelölt megválasztására, illetve annak a valószínűségére. Tehát nem csak az a fontos, hogy a lista elején legyen valaki, hanem hogy az első legyen a listán. Ezen kívül kvalitatív kutatásokat végeztünk, interjúkat készítettünk jelöltökkel, illetve politikai pártok is reagáltak egy támogatott jelölt gyakran férfi, azért, mert hosszabb ideje dolgozott, jobban ismerik, a választókerületekben is ismertebb, és ez, a, ez azt jelenti, hogy néha ezeket az embereket kiemelik, és ez gyakran a női jelölt megválasztásának a kárára történik. A pártok célja az, hogy mandátumokat nyerjenek, ezért azt az embert fogják promotálni, aki legvalószínűbb, aki esetében legvalószínűbb, hogy megkapják ezt a helyet. Azok a jelöltek, akiket így bedobnak, előtérbe helyeznek, Ott inkább a hűséget, a hűséget díjazzák, nem pedig az addigi tapasztalatai. De elég nehéz ezt mérlegre tenni, elég nehéz látni, hogy hogyan is alakul ez, tehát nehéz ennek az elemzése. Az adatok azonban azt mutatják, hogyha egy nőt megválasztanak, és minden más egyenlően alakul, akkor népszerűbbek a választók körében, mint a férfiak. Nagyon sok minden um, hangsúlyozza ezt, tehát alátámasztja ezt, és ez szembe megy olyan érvekkel, melyek azt hangsúlyozzák, hogy a nők a nők választási szempontból gátoltabbak. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos ellenérv. hiszen gyakran azt halljuk, hogy csak azt akarjuk, hogy meglegyen az a hely, meglegyen az a mandátum, nem biztos, hogy a nők ezt meghozzák, hát ezzel szemben mennek ezek az érvek. Aztán igen, nagyon fontos, hogy valaki már pozícióban van-e. Hogyha valakinek már vannak politikai tapasztalatai, akkor, akkor természetesen nagyobb valószínűséggel fogják újra választani ezt a szemét. Ez a nőkre és a férfiakra is ugyanúgy vonatkozik. Az átlistákról kérdeznék, mint ahogy nálunk is vannak. Sok minden ezekben nem működik. Például, ha egy pártra szavaz az ember, akkor végül is teljesen mindegy. És ez párttól függ. A párt, még ha támogatja is a nőket, a zártlistás rendszer nem fog működni. Nem biztos, hogy ez rossz, tehát nincs ilyen közvetlen összefüggés. Nyilván ez nem tartozott a kutatás témájába, de talán demokratikusabb lenne az egész folyamat, és a kihívás is nagyobb lenne nem zárt listákkal. De a nők számának növelése szempontjából biztos, hogy a kvóták működőképesebbek. De ezek sem automatikusan fontos, hogy, és a Labour Party-nál erről volt vita, meg van is most a választások előtt, hogy nem volt igazán választhatóság az előzetes shortlisteken kívül, tehát így aztán a minimumra csökkent a nők aránya. Még ha 50%-nál indulunk is a kvóta miatt, akkor még működik valahogy a dolog, de alatta már gyakorlatilag a trend az, hogy Mindenki csak annyit tesz, amennyi de rákényszerítik. Igen, ha ilyen a rendszer, akkor, akkor valóban meg kell vizsgálni, hogy mennyiben produktív vagy kontraproduktív. Köszönöm szépen, azt hiszem ezt lezárhatjuk ezt a vitát. Hallgattuk, amit meghallgattunk, az előadás, az írásban is megvan mindenki dossziéjában. Köszönöm szépen.